morning, uh, dear colleagues, dear invited guests. Kedves kollégák, kedves vendégek! Kezdjük el az ülést. Adoption of the agenda. If no... El kell fogadjuk ezt a napi rendet, ha nincs ellenvetés ezzel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintjük. Van néhány bejelenteni valóm a nyelvi profil tekintetében Dán, lett, horvát és ír, gélik nyelven nem lesz sajnos ma. Tolmácsolás. Jóvá kell hagyjuk a koordinátorok ajánlásait is. Jelentőstevő kinevezése. Anderson asszony a GUE részéről lesz a jelentőstevő azon érzékeny terjében, amely a dohánytermékek csempészetével foglalkozik. 5.3 cikke a érintett az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek. Ebben a jelentésben aztán jelentéstevő került fogalmazó kijelölése Bjork asszony lesz a szerzője annak a véleménynek, amely a 2011 per 36-os irányelv végrehajtásával foglalkozik, embercsempészet elleni harc nemi szempontból. Aztán Stevens asszony a konzervatívak részéről kapta meg a foglalkoztatási Employment Equality Directive, tehát a, a nemek az egyenlőség a munkavilágából szóló jelentés, és Valero asszony az embercsempészet az EU külkapcsolataiban című vélemény szerzője lesz majd. Csak szólok most, hogy 10 óra 30-kor lesz szavazás ma. Kérem önöket, illetve asszisztenseiket, hogy készítsék elő a szavazókártyájukat. voltak éppen ilyen napirendünk első pontja a földközi-tengeri helyzet és a holisztikus európai módszertan a bevándorlás tárgyában címet viseli. Először eszmecsere folyik majd, hogyan folyik a befejlesztési összefüggése az egyes alapok végrehajtásának ebben a témában. Három meghívott előadónk van. Először Jörg Monár urat üdvözlöm, aki a College of Europe Brüzsi Egyetem rektora, aztán Koller úr, aki a holland belügyminisztérium felelős főosztályvezető, és Barbatel asszonyt végül, aki a bevándorlási felügyelet végrehajtási osztályát vezeti. Üdvözlöm Önöket tehát! Mielőtt megadom nekik a szót, a társi előadónak adnám meg a szót, Roberta Metzola asszonynak, akit most volt szember asszony helyettesét, illetve Cecil Kienge asszonynak adom meg majd a szót, hogy megnyissa ezt az ülést. Először tehát Wózenberg asszony, parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy ön is elmondotta, Roberta Metzola asszonyt helyettesítem. Felolvasom az ő feliratát. Hogyan költjük le az európai alapokat a bevándorlás tárgyában. Nos, ez központi fontosságú a mai téma tárgyalása során. Az, hogy adófizetők pénzét próbáljuk oltani a tüzet, anélkül, hogy számon kérhetővé tennénk a rendszert, az nem segíti a helyzetet. Csak azt a benyomást kelti, hogy hiába való erőfeszítéseket teszünk. Ezért kell méreható elemzéseket végezni egyrészt arról, hogy a belügyi alapokat beleértve a sürgősségi alapot, meg az EU kül és fejlesztési alapjait hogyan költjük el, tehát ezt kell elemezni. A külügypolitikai és a fejlesztéspolitikai pénzek tekintetében nem riadhatunk vissza attól sem, hogy többféle finanszírozási forrásból táplálkoznak ezek a sorok, illetve projektek. Azokra a projektekre koncentrálni, amelyek közvetlen beruházástól élnek a kibocsátó országokba, amit a migránsokat kibocsátó országokba. Ezekkel az országokkal kell foglalkozni, meg a tranzitországokkal, és megvizsgálni, hogy lehet a legjobb módon kerülnek elköltésre ezek a pénzeszközök, annak érdekében, hogy jövőben munkahelyeket teremtsenek az ott maradók számára Hogyha ezek az országok talpra tudnak állni, és nem szabad alábecsülni az, hogy ebben milyen nagy súlyúak ezek az eszközök, akkor az lesz az átfogó megoldás része, és ebben kell az együttműködési stratégiákat meghatározni harmadik országokkal. Az EU alapokat a migráció alapokainak orvoslására kell koncentrálni, beleértve azt is, hogy stabil gazdaságot kell teremteni ezekben az országokban, adekvált infrastruktúrával, oktási és egészségügyi rendszerekkel, a végeredményt nem csak abban jelentkezik, hogy, meg, hogy visszatartja az embereket, hogy elhagyják hazájukat, hanem olyan légkört teremthet és támogathat, melyben szívesen maradnak ott. Hiszen a cél az, hogy visszatartjuk az embereket attól, hogy életüket kockáztassuk, és erre a legjobb módszertan az, hogy a hazájukban jövőt kínálom nekik. Ezért kell célzott fejlesztés politikai segélyeket nyújtani, beleértve a rendvédelmi erők erősítését is ezekben az országokban. A harmadik országok EU támogatása úgy kell felhasználásra kerüljön, hogy a célokat szolgálja. Megfelelő garanciákat kell beépíteni annak érdekében, hogy ez meg is történjen. Azt is meg lehet vizsgálni, hogy a, azok az országok, amelyek fejlesztés politikai támogatást kapnak, hogyan vehetnek részt a migrációs kérdések végrehajtásában. Határvédelmi, határellenőrzési munkát beleértve, embercsempészet, csempészet elleni harcot, a visszatérítettek befogadását, tehát erre is meg kell nézni, hogyan költik el a pénzeket, amelyeket támogatások kapnak ezek az országok, és a leghatékonyabban kell ez megvalósuljon. Az Európai Bizottság számoldatai az EU költségvetésben bel, a migrációs és integrációs alapok, illetve a belső biztonsági alap eszközeit kevesebb, mint 1%-ára teszik a teljes költségvetésnek, bár összesen 10 milliárd eurót jelenthet a mostani pénzügyi keret időszakában. Nőtt ez az összeg, és ezt üdvözöljük. És ez tükrözi a dolog fontosságát, ám koncentrálnunk az alapok végrehajtásának mikéntjére, és elemeznünk kell, hogy vajon a lehető legjobb módon költik-e EU szerte ezeket a forrásokat. A lényeg a dolognak abban áll, hogy az alapok nyilván fontosak, ám nem helyettesíthetik a konkrét kiegyensúlyozott szolidaritási intézkedéseket. Nem lehet pénzzel eloltani a tüzet, a bajt, hogy aztán majd megoldja magát, és hátradőlhetünk azzal, hogy megnőtt a költségvetést, ezzel intéztük a dolgot. Nem. Fenn kell tartanunk az intézkedéseket minden tagállamban, minden tagállam kell, hogy vállalja rá első részt. Köszönöm, és várom az önök véleményét, hozzászólásait, amely majd erősíti az én mert illetve Robertai Cecil jelentését pontosabban. Mrs. Kienge. Köszönöm szépen, Elizabeth. Kienge asszony következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bevándorlás megfelelő kezelése előre bocsátja azt, vagy előre kell bocsátani azt, hogy megfelelően ennek a tagállamok is ezzel a kérdéssel. Azok a tagállamok, ahol nagy a nyomás migrációs szempontból, ott több támogatást kell nyújtani, főként pénzügyi szempontból. Ez is benne van a szerződés 80-as cikkében. Itt a szolidaritás eh, szempontjáról van szó, pénzügyi szempontból. Sajnálatos módon Olaszországban állandóan visszaélésekről és hiányosságokról hallhatunk az alapok kezelése kapcsán, az európai alapok kezelések kapcsán, amelyek a bevándorlásra vonatkoznak. Ezek az eszközök igazából a menekült státusztét folyamodók számára vannak kialakítva, de csak nagyon kevésükhöz érkeznek ezek a pénzek meg. Nagyon sok feladat hárul a helyi hatóságokra, az önkéntesekre. Eléggé szürke ez a terület, gyakran titkoltak, nem egyértelműek a pályázati kiírások is, és kezd egyfajta illegális rendszer kialakulni. Jogi kötelezettségünk és erkölcsi kötelezettségünk van annak irányába, hogy ezeket a menekülteket megvédjük, és ezért alapvető fontosságú az, hogy a menekültek befogadása átlátható módon és megfelelő standardok alapján történjen. Erős garanciák kellenek arra, hogy a lelkirismeretlen emberek ne féljenek hozzá azokhoz az eszközökhöz, amelyeket a legyengébbek számára alakítottak ki. Gyakran előfordul az, hogy gyakran a szabálytalanságok mögött eh, korrupció húzódik meg, és ez túllép a mi határainkon. A saját kezdeményezési jelentésünkben koncentrálni fogunk erre a kérdésre, és eh, az ellenőrzés mechanizmusát kívánjuk erősíteni, olyan normákat kívánunk kialakítani, amelyek kötelezővenyűek a tagállamok számára. A tagállamoknak átláthatóvá kell tenniük a pályázati kiírásaikat, a minőséget kell figyelembe venni, és elrettentő erejű büntetéseket kell kiszabni ennek érdekében, hogy a csalást el lehessen kerülni. Európai szinten is eh, a monitorozást, a nyomonkövetést javítani kell annak érdekében, hogy az esetleges szabálysértéseket vagy szabálytalanságokat fel lehessen tárni minden tagállamban szükség van erre. Azok a hatóságok, amelyek az eszközöket kezelik, azoknak növelni kell az ellenőrzést annak érdekében, hogy elkerüljük a szabálytalanságokat, a visszaéléseket, illetve a pénzek elpocsiklását. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Kivételesen megadom a szót, miért még rátérnénk a vendégeinkre, az ECR koordinátorának, Körkhop úrnak, akik kifejezetten szót kért. Ez egy kivétel, amit most teszek, utána pedig rátérünk a vendégeinkre. Elnézést, elnök asszony, egy kicsit túllépek majd a hatáskörömön, hiszen Helga itt az árnyékjelentés tevünk, és ő fog persze beszélni a nevünkben, de csak egy pontot szeretnék kiragadni. Hallhattuk Macella és kollégája jelentéséből ezt, és kicsit aggódok, mert bár ez a téma egyértelműen a földközi tenger térségét érint, illetve az EU holisztikus megközelítését. Remélem, hogy a vendégeink, hogyha szólnak hozzánk, akkor beszélnek más pontokról is Európa határain, mert úgy gondolom, hogy annyira elkezdtünk foglalkozni a földközi tenger humanitárius kérdéseivel joggal, hogy ennek kapcsán elfelejtettük azt, hogy az EU más határain is van ilyenfajta nyomás Szerbia, Magyarország, balti államok, Loriston kollega itt van, ezért említettem a balti országokat. Remélem, hogy segítenek majd ezekben a kérdésekben is tisztán látni. Én kicsit aggódom. Tudom, hogy a bizottság részéről vannak megállapodások, melynek során tudnak segíteni azoknak az országoknak, amelyek nyomás alatt vannak, nem csak a földközi tengertérségében lévő országoknak, úgy gondolom, elnök asszony, hogy jelenleg nem beszélünk erről most ma reggel, és a jelentésében sem beszélünk erről. Elnök, köszönöm szépen, és most pedig forduljunk a vendégeinkhez. Mónár professzor úr következik, aki az Európai College of Europe-tól érkezett. Uh, Tisztelt Európai Parlamenti képviselők! Oops. I start again. Uh, thanks very much, uh, Mrs. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők, a meghívást. Nagy megmiszteltetés számomra és Anna számára, hogy meghívtak a szülésükre. Én most nem a College of Europe rektoraként uh, szólok önökhöz, hanem olyan akadémikusként, ami, aki több mint 20 év kutatást végzett EU igazságügyi kérdéseiben egy általános megjegyzéssel eh, kezdeném. Egy holisztikus eh, megközelítésről beszélünk az Európai Unióba történő bevándorlás kapcsán, és az elmúlt hetekben és hónapokban igen erőteljes gondolatok hangzottak el az EU felelősségével, céljaival kapcsolatban, az átfogó EU-s bevándorlási politika kialakítását illetően aggaszt uh, az, hogy uh, mit tehet az Európai Unió, és hogy ezt egy kicsit uh, túlságosan nagyra értékelik. Nem szabad elfeledkezni az ötödik cikkeiről az Európai Unió működéséről szóló szerződésének, amely a tagországok kompetenciáját jelöli ki, az állampolgárság megítélése, illetve a határok közvetlen ellenőrzése, mind-mind tagországi kompetenciák. Ha megnézzük az általános finanszírozási keretet, akkor ez pusztán töredéke mindannak, amit a tagországok befektetnek a határok ellenőrzésébe. Hát azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha a jelentés felhívna a figyelmet azokra a korlátokra, amiket az Európai Unió megtehet, hiszen szerencsétlen az a tendencia, hogy eh, bármi történik, és a külső határokon az Európai Uniót eh, írja bírálat, illetve befogadási feltételek kialakítását illetően. De nagyon fontos, hogy eh, legyünk realisztikusak, és ne legyenek túlságosan nagyok az elvárásokat a tanácssal, bizottságos a parlamenttel szemben. Nagyon fontos, hogyha lenne, hogyha a jelentés felhívná a figyelmet külső határokon bekövetkezett helyzetekre, illetve arra, hogy ez nem az Európai Unió hibája, hanem a származási és tranzitországok problémája, akik nem tudtak megfelelő feltételeket teremteni saját polgáraik számára, hogy otthon tartsák őket. Azt gondolom, hogy a, a legnagyobb felelősség az ember csempészeket illeti. Bizonyos százaléka a menekülteknek a Genfi konvenció értelmében érkezik, illetve személyes üldöztetés áldozata, de nagyon sok menekült eh, egyszerűen jobb eh, élet reményében távozik országából, ami szintén érthető. Tehát nagyon gyakran nem veszik figyelembe a tagországok jogi szabályait, illetve menekültek tisztában vannak azokkal a kockázatokkal, amelyekkel szembe kell, hogy nézzenek, amikor átkelnek a földközi tengeren. És vannak szervezett bűnözői hálózatok, amelyek más biztonsági problémákat is felvetnek az csempészeten kívül. Tehát ezek lettek általános megjegyzéseim. Ami a holisztikus megközelítést illeti, úgy érzem, hogy ez a megközelítés fontos, hogy kritikus értékelésre alapozódjon, és meghatározza azt, hogy hol nem működnek eszközeink. Az ajánlásnak itt annak kell lennie nagyon fontos, hogy a politikai eh, ciklusra térjünk át, illetve fontos eh, rendszeresen megvizsgálni azt, hogy ezek a célok megvalósultak-e, illetve ezek áttekintésére eh, szükség van. A belis kérdésekben a szervezet bűnözés elleni politikai ciklus jól működik, és itt folyamatosan figyelmek kísérik, és eh, hát eh, tekintik a célokat, illetve eszközöket, ami az EU-s alapok használatát illeti, nagyon fontos különbséget tenni a hosszú távú célok eh, érdekében történő alapfelhasználásra, illetve mindarra a finanszírozásra, amely a fejlesztési politikát illeti, hiszen csak így lehet a helyzetet tartósan javítani. Másrészt a rövid távú reagálási finanszírozás szintén felmerül, és néha az a benyomásom, hogy a rövid távú és a hosszú távú érdekeket összekeverik, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy eh, a holisztikus stratégia érdekében, illetve értelmében nagyon fontos a realisztikus célokat meghatározni mindkét oldalon. Természetesen figyelembe kell venni azt is, hogy nagyon sok más hosszú távú beruházás, amelyekre természetesen szükség van, például az integráció javítása érdekében, a befogadott menekültek, menedékjogot kérők integrálása érdekében, erre a témára is oda kell figyelni és ez érinti a hosszú távú perspektívákat is, másrészt pedig léteznek, létezik a rövid távú reagálási kapacitás, amihez e, megfelelő finanszírozási forrásokra van szükség. Sürgősségi finanszírozás esetében a kapacitások e, javítása érdekében a Frontex műveleteinél, illetve nagyon fontos támogatni azokat a tagországokat, akik óriási nyomásnak vannak kitéve. A bevándorlás menedzsmentjében az egyik eh, legnagyobb probléma az, hogy óriási a nyomás eh, bizonyos tagországokra, és eh, itt nem valósul meg a szolidaritás. Tehát ezzel kockára tesszük az európai integráció egyik legfőbb vívmányát, a belső határok megnyitását, tehát itt egy nagyon érzékeny kérdéssel van dolgunk, amely az Európai Unió jövőjét érinti. A belügyi kérdések finanszírozását illeti, ahogy a tövő jelezte, a finanszírozás növelése megtörtént, ez 0,75% az MFF teljes költségvetésének kevésnek tűnhet, viszont az előző MFF-hez képest 50%-a sikerült ezt a költségvetési részt növelni. Ez pedig azt mutatja, hogy tényleges e, igény valósult meg, hiszen korábban megszorítások voltak e, érzékelhetőek. Az állam és kormányfők úgy döntöttek, hogy növelik a finanszírozást, ez pedig azt jelenti, hogy észrevették, hogy ez egy nagyon fontos téma. Végeztem kutatást néhány hónappal ezelőtt a bevándorlási alapok felhasználásáról, a korábbi pénzügyi perspektíváról, és az volt a következtetésem, hogy az Európai Unió finanszírozása, támogatása különösen a leginkább érintett tagországokat eléri, viszont nagyon fontos, hogy minden tagország kapjon támogatást, függetlenül attól, hogy az élvonalban vannak-e, ami az érintettséget illeti, tehát ez egy némileg torzító tényező. Tehát az alapfelvétele a nemzeti kapacitások függvénye, a tagországoknak projekteket kell kidolgozniuk és kérniük erre támogatást. Vannak olyan tagországok, amelyek jobban teljesítenek, ebben vannak, amelyek kevésbé. Tehát a finanszírozás csatornázásában is vannak különbségek, illetve a társfinanszírozást illetően is. Vannak olyan tagországok, akik elbátortalanodtak, és bizonyos projekteket nem valósítottak meg. Az új MFF foglalkozik eh, ezen felvetések egy részével, de nem teljes mértékben, tehát itt eh, további figyelmet kell szánni ennek a témának. Ami pedig a szolidaritást illeti a tagországok felé, a leginkább a tagországok felé, ennek módozatait is megvizsgálhatók. A bizottság felvetett eh, a visszatelepítési kóták kapcsán egy szempontot, ez pedig a 6000 eurós per fő összeg minden egyes visszatelepített esetében. Azt gondolom, hogy ha valóban ösztönözni szeretnénk a tagországokat arra, hogy vegyenek fel több menedékjogot kérőt, akkor egy teljesen más finanszírozási helyzetben lennénk. Sajnos nem találtam elég bizonyítékot arra, hogy mi is a helyzet a menedék jogot kérők eljárásaival, a visszafordítás költségeivel. Az Egyesült Királyságban a brit parlament egy speciális tanácsadójaként dolgozom, belés igazságügyi kérdésekben. És felmerült ez a kérdés, hogy Nagy-Britanniában mennyibe kerül egy menekült, és ez 20 ezer font. Vannak olyan jelentések, amelyek azt jelezték, hogy 2010-ben Dánia és Belgium az éves költségeket egyfőre lebontva 30 ezer USA dollárban határozta meg, ez kb. 20 ezer euró. Tehát, hogyha ezer euróval szeretnénk segíteni a menekültek költségeit, akkor ez nem fogja meggyőzni a tagországokat pénzügyi szempontból, hogy ezt a projektet valósítsák meg, és vegyenek fel több menedékjogot kérőt, tehát ehhez sokkal nagyobb mértékű finanszírozásra len, szükség. Számos mérlegelés, szemtest készítettem, 150 ezer eh, menekült érkezett eh, az összes határokon, nem csak a földközi eh, tengeren keresztül, tehát nagyon sok a nem szabályozott helyzetben érkező. Tehát 3 milliárd eh, eurót eh, tesznek ki a költségek, és a eh, tartalékban ezt nem kalkulálták bele. A végső megjegyzésem, ami a sürgősségi finanszírozást illeti, azt gondolom, hogy a bizottság májusi javaslata megfelelő irányba mutat. 75 ezer, 75 milliót szabadítottak fel pluszban, viszont csak 57 millió kerül majd szolidaritási támogatás formájában a tagországokhoz, tehát ez szimbolikus jellegű. És végül utolsó megjegyzésem, ...99 ezer eurót irányoztak elő az Európa kapacitásainak javítására annak érdekében, hogy a csempész hálózatokat leépítsék, tehát ez úgy tűnik, mintha csak ezzel egy üdvözlőlapot kapott volna az Európol. Köszönöm, nagyon érdekes előadás. Kalár úr, a Holland Biztonságügyi Minisztérium van a felelős osztályvezetője. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, Szeretném megköszönni szakbizottságoknak, hogy lehetőséget adott arra, hogy bemutassam, hogy áll Hollandiában a Home Fund végrehajtása. Az AMIF és ISF alapok nagyon fontos eszközök abban, hogy az európai és nemzeti célokat meghozzuk a bevándorlás, integráció, határőrizet és biztonság tárgyában. Az alapra vonatkozó pályázatok volt, több mint százat kaptunk a határidőig. Nemzeti szinten dolgozunk tehát ezzel a két alappal. A jelenlegi időszakra való előkészülés 2012-vel kezdődött azzal a tárgyalással, amely az alap megnyitását irányozta elő. Az alap szabályok publikálása gyorsabban ment, mint az előző időszakban. 13. szeptemberében főigazgatói szinten egy szakpolitikai párbeszéd indult a holland minisztériumokban. Itt a fő témák, amelyeket az MSF az IFF-fel kell, forrásaiból kell támogatni, bejegyzése kerültek. Ekkor kezdtük el tervezni a nemzeti programokat. Mivel a nemzeti programok 7 éves időszakban kell megálljanak, ezért egy elég általános dokumentumban került közöttésre, ugyanakkor eléggé konkrétak és gyakorlatilag kell legyenek azok a programok ahhoz, hogy jobb irányítást adjanak az egész programidőszakra. A tagállami szintű koordináció segít abban, hogy bevonjuk az érintetteket a program megírásába, különféle ö, szervezetek és osztályok között a minisztériumokban. A programok megírása során kiderült, hogy az AMIF program természete más, mint az ISFA. Az ISF részletes, még az AMIF inkább témaorientált. Ez a különbség magyarázható abból is, hogy az ISF pályázói mind kormányzati szervezetek voltak, mind az, míg az AMIF-ban szélesebb körű volt, ezért az AMIF-ban főleg nyílt pályázatokat alkalmaztunk ahhoz, hogy projekteket hívjunk meg a holland nemzeti programot az AMIF tárgyában a bizottság tavaly márciusban hagyta jóvá, még az IMF-et még mindig vizsgálja az IMF program, ISF programot. 14 májusában az alapszabályokat jóvá hagytuk, és jóváhagyta is publikálta az önök parlamentje. Ezek az alapok végrehajtásában az implementált és delegált jogi aktusokat is publikálták. Alapvető különbség van az új home fundok és az új a, a volt solid fundok között a végrehajtás és a számon kérhetőség a tagállam hatáskörébe került át, ezért az alapszabályok kevésbé részletesebbek és inkább elvi alapokon állnak. Ez új, ez új részletes szabályozás követel meg tagállami szinten, ezt miniszteri rendeletben szabályoztuk Hollandiában márciusban. Publikálták, majd az első pályázati kör után 90 pályázat kaptunk, ezeket most vizsgáljuk, értékeljük, szelektáljuk. A nemzeti programok tartalmáról röviden. A menekült ügyben a fő cél az, hogy a jövőbeli változásokat, a hullámok változásait meg, jobban meg tudjuk jósolni, és kezelni tudjuk ezen változásokat ezért a menekültügyi eljárás és a befogadás menedzsment a prioritás, valamint a jól képzett, oktatott személyzet képzése. A, a sérülékeny csoportok, mint a gyerekek, a idősek, a fogyatékkal élők kell, hogy prioritást kapjanak az AMIF nemzeti programban. Az integráció területén a cél az, hogy az AMIF alapok révén ösztönözzük az NGO-kat, innovatív ötletekkel álljanak elő az integrációs problémák kezelésére harmadik országbeli emberek ügyében, itt a legjobb gyakorlatok cseréje is cél. A visszatérítés területén a holland módszertan abban áll, miszerint a menekültügynek integráns része a visszatérítés, az AMIF támogatásával azok a harmadik országban állampolgárok, akiknek nincs más lehetőségük, visszatérítésre kerülnek. A cél az, hogy bemutassuk, hogy a visszatérítés mindig lehetőség, és az AMIF projektek támogatják ezt a lehetőséget. a, a víza programban gyorsított, ért egy intenzív pályán jött meg, amelyek a, a vízum kérelmek jobb feldolgozását engedik meg, de lehetővé kevesebb személyzettel. A határokon az IFF az automati, automata, automatizált határátlépési rendszerrel kapcsolódik, és további rendszerek fejlesztésére lesz szükség, valamint fel kell készülnünk a Smart Border módszertanra. A nemzet nemzetközi kapcsolattartó tisztek hálózatát is támogatja ez az eszköz, valamint a, a, a holland a, katonai rendőrség naszádokat is vásárol, és járőröző repülőgépek vásárlását is elirányozza. Ez az alap. A, a bűncselekmények elleni harc és prevenció területén három területről van szó, a áldozatok ápolása, pénzügyi vizsgálatok és rendőri képzés. A kockázatkezelésben az infrastruktúra megvédése, a cyberbiztonság és a korai rendszerek jelentenek prioritást. a volt szolid alappal szerzett tapasztalatok alapján nagyobb projektekre szeretnénk koncentrálni. Ennek fő oka az, hogy az adminisztráció és a számon kérhetőség biztosítása a sok kis projektben nagyon költséges és nehéz feladat. Ugyanakkor a sok kicsi projekt sok témában szétszórtak, nehezebb itt hatást elérni. Ezért úgy döntöttünk, hogy az európai alapokat fenntartható témákban, a migráció és biztonság témában összpontosítjuk, és a 400 eurós küszöböt határoztuk meg ennek érdekében, egy emelt küszöböt. Nagy előrelépés az új alapok végrehajtásában, hogy egy 7 éves időszakban tervezhetünk, korábban éves lebontásban kellett végrehajtani a programokat. A 7 éves periódus sokkal rugalmasabb kereteket kínál a tagállamok és a pályázók számára a projektek tervezésére és az alapok jobb felhasználására a korábbi alapok nagy gondok voltak, mert a, nagyon bonyolult volt a, a, a, a jelentéstétel, az ami fel most és az isf e sokkal egyszerűbb szabályok szerint lehet jelenteni, lejelenteni a végrehajtást. Ez illeszkedik a többi európai alap végrehajtáshoz, mint az ESA vagy az EFRO. A rendelkezésre összegek Hollandiában a 7 éves időszakban az amif 32 millió a menekültügyre, 19 millió az integrációs 35 millió a visszatérítési projektekre Éves alapon ez 8%-a a nemzeti költségvetés ezen címsorainak. Az ISF határőrizetre a 7 év, 30 millió került elszámolásra, az ISF rendőrségére pedig 31 millió. Ez kevesebb, mint egy tizede, egy százalékának annak, amit a nemzeti költségvetésből költünk ezekre a célokra. A következő 7 évben kb. 175 projektet várunk az Amifra, 8 a határokra és 9 a rendőri projektek körében. Az AMIF és ISF végrehajtása a nemzeti szabályozás megírásával kezdődik. Ez egy olyan dokumentum, ami mindenki alapot lefedi, minden követelmény, iránymutatás ebben van benne a pályázók számára. Az adminisztratív terhek csökkentésére egy egyszerűsített költségopció dolgoztunk. Ez azt jelenti, hogy hogy sok kis költséget és kis számlát támogatnánk, amelyeket nehéz ellenőrizni, egy átalány, 15%-os átalányt részt támogatunk. Így nem kell a belső utazási költségeket, meg telefonköltségek, internet, meg ebéd, meg ilyesmi költségeket ellenőriznünk. Standardizált óradíjakkal számolunk, a megfelelő normák alapján elszámolva a költségeket. Az AMIF pályázók tekintetében pedig három évre bővítettük ki a időszakot, az ISF-ben néha ez még hosszabb, annak érdekében, hogy nyomon tudjuk követni a projektek végrehajtását, minden projektet legalább egy évente egyszer helyszínen vizsgáljuk meg, hogy ott meg ellenőrizzünk és tanácsokat adjunk. Szakpolitikai szinten működik egy monitoring bizottság, amely néven, négyszer találkozik évente, minden polisz szakpolitikai igazgató jelen van itt, az integrációs, migráció, biztonsági ügyekkel foglalkozó minisztériumokból. Ez a monitoring bozítság egyfajta reflexiós kamaraként is működik, a nemzeti programok kiigazítását is elvégzi. Remélem látják a diát. Ezen a dián azt fejtjük ki, hogy nemzeti szinten különféle ciklusait kell ellenőrizzük a finanszírozási időszaknak, és olyan ez, mint egy metrótérkép. Minden szerelvény időben be kell fusson, hogy tovább mehessen, hogy tovább mehessen az alap és a forrás a végrehajtásban. A legtöbb eddig felsorolt elemet tartalmazza ez a térkép, feltételezi például a szabályozói kar, a célok, az számonkérhetőség értékelés szakaszait össze kell kapcsolja. A piros vonal, a tíz éves programciklus mutatja az AMIF és az EFF számára az első tárgyalásoktól a végső értékelésig. Aztán van a kék, a kék három 7 éves ciklus, amely a szervezeti felállítástól a projektdeklarációk tart, aztán a sárga az egyéves ciklus, ami az éves zárásokat tartalmazza, és van egy zöld a vonal, amely az EU-val való elszámolást mutatja, ez egy függőleges vonalként jelenik meg. A prezentáción végén néhány képet szeretnék bemutatni, azon projekteket bemutatva, amelyek az előző időszakban valósult meg. Fontos belátnunk, hogy az önök és a mi munkánk eredménye igazi projektekben kell, hogy testet öltsön, amely nagyon sok ember számára érzékelhető legyen. A prezentáció mutatja, hogy nagyon sok erőfeszítéssel vagyunk az európai és tagállami szinten az irányítás végrehajtásában, annak érdekében, hogy a finanszírozást a jó célokra költsék el, és ezek az alapok számon kérhető, felelős módon kerüljenek elköltésre a végrehajtásban. Végül pedig, amit az elsőképpen látnak, az egy projekt, ahol visszatérítő, visszatért tentő személyek három hónapos képzést kapnak, például szőnyegkészítés, vagy, vagy ruhavarrás, vagy, vagy helyeztés szakmákban, mielőtt hazatérnek, kapnak egy, egy konténerben néhány eszközt is, hogy elkezdhessék saját vállalkozásukat otthon ebben a szakmában. A másikképpen egy vidám gyereket játszottak, aki egy befogadó központban játszótéren játszott Hollandiában. A harmadik képen egy partővédelmi naszádot látnak, a Rotterdami kikötő bevetett hajó, aztán egy osztálytermet látnak, ahol a fiatalokat napközi otthonban segítik a házvadat megírásában. Ennyit szerettem volna elmondani, hogy bemutatni. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, Mr. Kollár. Köszönöm szépen, Kollár úr, és utolsóként, de nem utolsó sorban, Barbatei úr következik, a romániai bevándorlási általános felügyelettől. Öné a szó, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők. Az előadásom az EU támogatásról fog szólni a belügyek területén, különösképpen arról fog szólni, hogyan lehet szükség intézkedéseket létrehozni. Az az én tapasztalatom, vagy hogyha az én tapasztalatomról beszélek, azután, hogy a menekült ügyi felügyeletnél dolgozom Romániában, ez az a hatóság, amely a három szolid alappal foglalkozik, az e fel, fel és az fel, illetve az AMIFal is. Ezen kívül az is a feladatom, hogy 2013 során részt vegyek egy görögországi misszióban, ott is tréningeket hajtottunk végre. 2014-ben pedig értékeltem a szükségintézkedéseket, amelyeket a bolgár hatóság hajtott végre az európai menekültügyi alappal kapcsolatban 2013-ban. Az előadásomban, és ez az első dia, amit láthatnak, tehát ez előadásomban a nagy kihívásokról fogok beszélni, amelyeket a szolid alapok használata kapcsán láthattunk, és ajánlásokat is megpróbálunk megfogalmazni az új alappal kapcsolatban, az, AM, az AMIF-val kapcsolatban, 2014-2020 kapcsán, és különösen koncentrálni fogunk a szükségintézkedésekre. Ebben az értelemben támaszkodni fogok azokra a tapasztalatokra, amelyeket a bulgáriai értékelés kapcsán szereztem, amely szerintem általánosságban alkalmazható erre a témára. Először is szeretnék kicsit beszélni a programok fő jellemzőiről a belügyek területén. Ez közvetlenül kihat a tagállami alapok használatára, kezelésére. Szeretnék egy kicsit visszatekinteni a Solid programra. Ez most hamarosan lezárul. több éves programok voltak, amelyeket végre kellett hajtani. Ezeket éves programokra osztották fel, minden évben ezeket be kellett nyújtani a tagállamoknak a bizottság részére. Jóváhagyás után két és fél éves végrehajtási időt kaptak. A kronológiai felosztás mellett volt egy másik dolog is, pedig az, hogy a tevékenység, amelyek a programok nagy részét tették ki, tehát ezek a tevékenységek, ezek túlságosan is részletesek voltak, és sok esetben nem hagytak rugalmasságot vagy játéteret a tagállamok számára. A másik dolog az pedig a, azt, hogy milyen alapján lehet kiválasztani ezeket a, a tevékenységeket EU szinten. Az új kereten belül nagy javítás az, hogy most már folyamatosan hajtják végre az alapokat a teljes programidő alatt, Elméletileg, tehát ez 2014. január 1-én kezdődött, és 2022 végén fog lezárulni. Ez nagy előny a tagállamok számára. Ebből fakadóan a tagállamoknak most már nem kell minden évben éves programot benyújtaniuk. Ahogy a akciókat, a tevékenységeket, a prioritásokat leírják, az AMIF esetében legalábbis, hogy az előttem szóló is elmondta, ez sokkal technikai jellegű, ez már kedvezményezeteket is meghatároz, de az AMIF célja a, az állami kedvezményezetek kiválasztása, tehát ez a nagy különbség ahogy ezek létre vannak hozva, jelenlegi formájukban sokkal rugalmasabbak most, és sokkal, sokkal rugalmasabbak a tagállamok számára. Ezen kívül specifikus fellépést is bevontak ezekbe a programokba. Ezek specifikusak, ezeket nem lehet megváltoztatni. De az alapvető támogatási tevékenységek eléggé rugalmasak, ahogy mondtam. A tagállamok alakítják ki a kiválaszthatóság szabályait, és ezeket igazíthatják a saját igényeikhez és gyakorlataikhoz. A következő dia. A szükségintézkedésekről itt is szeretnék egy összehasonlítást tenni a korábbi keretben. A Solid esetében azok a tagállamok, amelyek szükség intézkedésekért, illetve ezek támogatásáért folyamodtak, nekik eh, módosítaniuk kellett az éves programjaikat. Ez a folyamat összességében két-három hónapot ölelt fel. Sok esetben ez túlságosan hosszú volt, figyelembe véve azt, hogy itt a célcsoportok eh, nak valóban sürgető szüksége volt. Miután jóvá hagyták ezeket a szükségintézkedéseket, hat hónap állt a végrehajtás számára elérhetővé. Ez nem igazán elegendő. Legalábbis számos szükségintézkedés esetében az infrastruktúrát kellett javítani, és ez nem volt elegendő figyelembe kellett venni a fenntartható megoldások szükségességét is a célcsoportok számára, és emiatt a hat hónap kicsit rövid volt. Az új kereten belül ez megváltozott. Most már a tagállamoknak nem kell módosítaniuk a nemzeti programjaikat, csak jelezniük kell ezt a tagállamok irányába, tehát közvetlenül kezelik az alapokat, van azonban egy úgynevezett ex ante tényfeltáró misszió. Hogyha ezt jóvá hagyják, ezeket a szükségintézkedéseket, akkor van egy 18 napos végrehajtási időszak, és sokkal hosszabb, mint korábban, és ez sokkal inkább megfelel a szükségintézkedések jellegének. És egy másik dolog az az, hogy a szükségintézkedések sokkal inkább a segítségre korlátozódnak, nem igazán lehet ezek által az infrastruktúrába befektetni az új kereten belül. Nagyon sok változást láthatunk a jó irányba. Ezek hatékonynak bizonyultak. Csak egy példát hadd mondjak erre. Az Európai Bizottság 2014-ben eh, 25 eh, millió eurót különítette el szükségintézkedésre, és ebből 10-et már meg is adtak a költségvetésen, a 2015-ös költségvetésen belül. Hogyha a kihívásokról, az akadályokról beszélünk, akkor én most azokról az akadályokról beszélnék, amelyeket én láttam, de szeretnék az esetleges kockázatokról is beszélni, amelyek hátráltathatják a programok végrehajtását, illetve a szükségintézkedések végrehajtását. Csak egy rövid megjegyzésem lenne itt. A feltételek a hiányok, amelyeket én a szolid kereten belül láttam, azok a tagállamok szükségintézkedések kapcsán jöttek létre, a bizottság jól kommunikál, rendszeresen ellátogat a tagállamokba is, tehát van lehetőség arra, hogy meg lehessen érteni a helyzetet, és a tagállamok pedig nagyon jól indokolt dokumentumokat kapnak. Ezen kívül a bizottság illetékesek is mindig rendelkezésre állnak, viszont szeretnék néhány akadályról, kockázatról beszélni. Például a végkedvezményezettek számára, ezek lehetnek magán vagy közszemélyek, nagyon gyakran félreértésre adtak okot a helyzetek, vagy nem volt megfelelő a végrehajtás módja, néha nem volt jó a projektek végrehajtásának módja. Ez vezethetett, hogy nem volt megfelelő a tevékenységek teljesítőképessége. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, ez a közbeszerzési eljárások, ez főként a hatóságokra vonatkoznak, akiknek vagy amelyeknek a nemzeti szabályokat is figyelembe kell venniük, és néha előre nem látható tényezők is befolyásolják ezt. Másik dolog az a, az alkalmazás alacsony szintje, vagy a jelentkezések alacsony szintje miatt eh, a újra és újra kiírásokra van szükség, ez plusz munkát eh, jelent. Említettem már a Solid program kapcsán azt, hogy nem volt jó ez az opció, és eh, sok esetben ez kihatott a végrehajtásra. Most rátérnék kifejezetten a szükségintézkedésekre. Ezek nagy kihívást jelentenek akkor, amikor az illetékes hatóságnak nincs meg megfelelő um, emberállománya, vagy nincsen tapasztalatuk megfelelő módon. Főként akkor, hogyha ez egybeesik más tényezőkkel, mint az időbeli nyomás, vagy a nagyon erős nemzeti vagy EU tagállamok, vagy hogyha nagyon sürgető igényei vannak a célcsoportoknak, vagy a sérülékeny személyeknek. Mondtam már, hogy a Solid program keretén belül a végrehajtási időszak túlságosan korlátozott volt, ezzel akadályozta az eredmények elérését. Néha nem vették figyelembe a szociális integráció vagy más középtávú intézkedések szükségességét. Ezen kívül a fenntarthatóságra is kihatott az, hogyha plusz forrásokat, alternatív megoldásokat nem vettek figyelembe és nagyon nagy volt az igény arra, hogy hozzá lehessen férni a munkaerőpiachoz, illetve a gyerekek iskolába járhassanak. A másik akadály vagy kockázat az az, hogyha nincs megfelelő támogatás, vagy akár ellenzik a helyi ö, szereplők, például az ott lakók, a hatóságok ö, ezeket az intézkedéseket. A nagy bevándorlási hullámok nagy hatással járnak a helyi közösségekre, tehát a végrehajtás sikere attól függ, hogy hogyan reagálnak a helyi szereplők. Néha a szervezeteket vagy helyi hatóságokat nem tekintik aktív szereplőnek, és ezért nem használják ezt az értékes forrást megfelelően. Következő dia. Az utolsó dia az ajánlásokat tartalmazza a részemről amelyek szerintem jó gyakorlatot jelenthetnének. Először általános megjegyzéseim lennének, mert ahogy mondtam, úgy tűnik, hogy a bizottsággal fenntartott szoros kapcsolat nagyon fontos, és vannak hivatalos, nem hivatalos csatornák is, ezeket mind a kettőt ki kell használni a tagállamok, illetve az Európai Bizottság között. A tréning nagyon fontos a kijelölthatóságok és a kedvezményezettek számára, és a helyi szintű kapacitásépítésre kell koncentrálni, tehát a helyi hatóságokra és szervezetekre. Egyszerű végrehajtási szabályokra van szükség, ezeket könnyen kell tudni alkalmazni, ezt ki kell alakítani a nemzeti környezetnek megfelelően, ezeket felül kell vizsgálni rendszeresen, főként a közbeszerzési szabályokat, a jelentkezések értékelését, a jelentéstevét. Több éves te, ö, projektek helyett rövid projektekre van szükség. Ezen kívül a lehetséges jelentkezők tudatosságát növelni kell, a támogatási lehetőségekről és a szabályokat illetően. Azon eseteket, amelyeket nem fed le az alap, ezeket az eseteket alternatív forrásokkal kell támogatni, a monitorizás kapcsán pedig a tényfeltáró módszerek, missziókra kell helyezni a hangsúlyt. Sajnálom, hogyha kicsit sokat beszélek, két percen belül befejezem. Az, a szükségintézkedések, én azt mondanám, hogy a krízis kezeléséhez koordinált mechanizmusra van szükség intézményközi szinten. A legmagasabb intézményi szinten kell kezdeni a koordinálást, ezen kívül az NGO-knak és a nemzetközi intézményeknek, szervezeteknek együtt kell működniük, vagy legalábbis konzultálni kell őket a koordináció kapcsán, függ, függően attól, hogy milyen szakértelmi területre van szükség. Minden tagállamnak egy tervvel kell rendelkezni olyan esetekre, amikor hirtelen nagy számú menekült um, áradat érkezik. Itt azonosítani kell a felelősséget, illetve az EU alapok fő jellemzőit. Minden lehetséges hozzájárulást figyelembe kell venni ebben a tervben. Ezen kívül nagyon koncentrálni kell az orvosi, pszichológiai ellátásra, és más forrásokat is figyelembe kell venni, tehát egy listát kell készíteni a szükségszerű elérhető specialistákról, például tolmácsok, szociális munkások, orvosi munkatársak. Utolsó diám következik. tovább, ezek további ajánlásokat tartalmaz, ez további ajánlásokat tartalmaz a szükségintézkedéseket illetően. Itt nagyon jó administratív kapacitásra van szükség a fő kedvezményezettek részéről, vagyis a tagállamoknak azt kell biztosítaniuk, hogy megvan a megfelelő számú munkatársuk, és egyszerűsíteni kell az adminisztratív eljárásokat a bürokrácia csökkentése érdekében, és partnerségi protokollokat kell létrehozni, amelyeket a terv alkalmazása kapcsán alkalmazhatnak. mindenképpen törekedni kell a pénzügyi intézményi fenntarthatóságra a szükségintézkedések végrehajtása során is. Utolsóként is nagyon fontos, hogy átláthatóság legyen és tudatosság legyen a szükségintézkedések kapcsán. Megfelelő, intéz, megfelelő forrásokat kell elkülöníteni a szükségintézkedések területén arra, hogy az ott élőket tájékoztassák. A médiát is rendszeresen informálni kell a szükségintézkedések alakulásáról. Köszönöm szépen. Mr. Barbacsai, de... Köszönöm szépen. A titkárság arról tájékoztatott, hogy a szlájdok anyagát is megkapják majd a libet tagjai. Átérünk a vétára. A tevőket meg szeretném kérdezni, hogy vannak-e kérdések, Gótenberg asszony? Én Mátszol a képviselőt helyettesítem, tehát nem volna fel, ha a nevében tennék fel kérdéseket. Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani a nagyon értékes előadásokért. Konkrét kérdéseim vannak a szakértőköz, Mona professzor úr. Hallottam ezt a kritikus megjegyzést miszerint Európát bűnbaknak tekintik, ezzel teljes mértékben egyetértek, viszont az előadás után az a benyomásom, hogy gazdasági kérdésre próbálják meg mindezt visszavezetni, hogy mennyit ér egy menekült, mennyibe került, és fontos, hogy ezt pontosítsuk. Nem mi vagyunk az Európai Központi Bank, hanem intézmény vagyunk, és nagyon fontos a jogállamiságot garantálni. Humanitárius katasztrófa van, amely nem apad, és Koller úrhoz, illetve barbatai úrhoz a következő kérdéseim vannak. Találkoztak-e súlyos szabálytalanságokkal, illetve hogyan reagáltak? Köszönöm szépen, Stevens asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van néhány kérdésem és megjegyzésem. Először is azonban az elején szeretnék egy megjegyzést fűzni az együttműködéshez a előadók és az árnyékeladók között. A tapasztalatom a többi jelentés kapcsán azt mutatja, hogy az előadók általában beleszólhatnak a folyamatba, itt azonban kicsit másképp alakult a folyamat. Le is jegyeztem ebeli meglátásaimat. Úgy gondolom, ugyan volt tárgyalása lehetőség, ám a társ előadók nem nagyon fogadták le a párbeszédet, illetve nem szívlelték meg a jelentéshez fűzött megjelzásokat. Szerintem így módon nem igen lehet demokratikusan együttműködni és dolgozni, ez egy magánvélemény. Na most ettől függetlenül a felszólalóknak szeretném megköszönni a prezentációkat, van néhány agályom és meglátásom ezekkel kapcsolatban. Az a belügyi alapok vizsgálata során figyelnünk kell arra, hogy nem csak plusz alapokat hozunk létre, hanem horizontálisan is újra szabályozzuk a prioritásokat a költségvetéseken belül. Ezen túl pedig a finanszírozás, a pénzügyi támogatásokhoz való hozzáférések és szükség szükségalapok révén lehet jól működtetni ezeket válsághelyzetek kezelésére. Ugyanakkor sokszor nagyon bürokratikus eljárásokban valósulnak meg ezek, és válsághelyzetekben hát nem lehet hetekig várni e bürokratikus folyamatok lefutatására. Erre figyelemmel kell legyünk harmadsorban. A, az, hogy menedékkérőre vonat egy kérőként 6000 eurót tesznek elérhetővé a tagállamokon belül, ez egy, egy szimbolikus gesztus ugyanakkor, ugyanakkor az embercsempészet elleni harcra is kell forrás, meg a menekültek regisztrálására, illetve javítani kell a menekültek kérők adatainak feldolgozását. Azok az emberek pedig, akik nem kapnak menedékjogot, vissza kell fordítassanak. Aztán egy negyedik meglátás, lehet, hogy a jövőben költségvetési alapokat kell felkészíteni arra felkészülve, hogy úgy új helyeket kéne, befogadó helyeket kéne létrehozni, talán általában jobban meg kéne vizsgálni, hogy azokat az országokat támogatva, amelyek kibocsátó országok, lehetne előre reagálni, vagy gyorsan reagálni krízis helyzetekre. Azt kéne megvizsgálni, hol merülhetnek fel problémák, még, ugye hogy Szíriára és Irakra gondolunk nagyon gyakran, ezek nyilván háborús területek, itt nem sokat lehet tenni ott helyben, itt egyszerűen a menekülőket kell valahogy kezelnünk, hát vannak olyan területek, ahol többet tehetnénk annak érdekében, hogy, hogy egyfajta preventív módon megakadályozzuk a menekültek kiáradását. Az együttműködés szintén pedig a stabilitásra kéne törekedni, annak érdekében, hogy helyet biztosítsunk az emberek számára a saját hazájukban. Vajon eleget tesz a bizottság a kiadások monitoringja területén, például a csalások megelőzése tekintetében? Nagyon sok pénzről van itt szó, mindig fennáll a kockázat arra, hogy a pénz oda megy, ahova nem kéne. Talán meg lehetne azt is vizsgálni, hogy egyes tagállamokban mennyire jó a végrehajtás. Persze lehet, hogy nincs megfelelő infrastruktúra erre a figyelem kísérésre, különösen, amikor hirtelen nő meg a menekült kérők száma, és a befogadásuk nagy felelősséget ró a tagállamra. Ilyenkor nagyon nehéz vizsgálni, hol mennek a pénzek. I will give to the shadows. Az árnyékjelentéstevőknek három percet adok, a többi képviselőnek pedig két percet. Egyébként nem fogjuk tudni lezárni a vitát a szavazásig. Ez Finelli asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Árnyék jelentéstevőként a GUE képviseletében van néhány fontos megjegyzésem. Ami az alapokat illeti a szállás biztosítására, illetve más célokra. Az első megjegyzés. Euró a célja a nem dokumentált bevándorlás megakadályozása. Hát ez azt jelenti, hogy ha visszafordítjuk a menekülteket, akkor ez sokba kerül, illetve ha otthon börtönbe kerülnek. Tehát jobb lenne megnézni az ő elhelyezésük költségeit de ez károsítja a szociális biztosítási rendszereinket is. Nagyon sok illegális bevándorló él Európában, 150 ezer bevándorlót kell visszafordítani, és 160 ezeren már visszatértek. Illetve 114 ezer embertől megtagadták a belépést. A 28 tagország közül csak Belgium követte pontos figyelemmel azt, hogy a visszatelepítés milyen költségekkel jár együtt. De tudjuk azt, hogy az erre elkülönített pénzek 2009 óta 13 milliárd eurót tesznek ki, 1,7 milliárdot kellett a terellenőrzésre és 11,3 ezer milliárdot visszafordításra szánni az illegális bevándorlóknál. Ez a, ezt a pénzt más célokra is fel lehetne használni, szoftverek kialakítása, drónokra, fotók készítésére, falak építésére, illetve kutatásra, határellenőrzésre. Illetve nagyon fontos, hogy a határokon a drogellenőrzés is történjen. A 13 milliárd eurón felül a költségek egyre nagyobb mértékben növekszenek jelenleg is. Ami a külpolitikai oldalát illeti a bevándorlási politikának, ide tartozik például az embercsempészek elleni küzdelem és ezek költségei, az együttműködési megállapodás olyan országok, amelyek nem tagországok, ahonnan a bevándorlók érkeznek. 112 112 milliárd eurót ígértek Eritre a diktátorának katonai fellépésekhez. Ami a menedékjogot illeti, hát szeretnék egy olyan dolgot is megemlíteni, amit egy másik előadó már említett. Nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy a pénz hogyan kerül felhasználásra, illetve hogy milyen mértékű a korrupció ezen a téren. És az utolsó számadat, amit meg szeretnék osztani önökkel, az EU országok által ráfordított összegeknél. Nem teremtettünk jogos, mert annak jogos módját az elmúlt 15 évben arra, hogy legális módon lehessen bevándorolni az Európai Unióba, és ennek is jelentős költségei vannak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a jelentéstevők munkáját, illetve köszönöm az előadók előadásait. Azt gondolom, hogy nagyon fontos érvelni a finanszírozásoknál, és itt nagyon érzékeny kérdésekről van szó. Itt nagyon negatív a politikai propaganda, amelyet a bevándorlás ellen vetnek be. Olaszként jól ismerem a helyzetet, és szeretnék az EU projektjeire, prioritásaira összpontosítani 11 különböző prioritás van, amelyet a bizottságon belül öt különböző főigazgatóság kerül, kezel, és az LKS is. Ez nagyon szétdarabolja a munkát, és természetesen ez az átláthatóság ellenébe megy. Hát nagyon nehéz megérteni, illetve visszakövetni azt, hogy a pénz hogyan kerül felhasználásra, hol fektetik be, hogyan használják fel. És természetesen ennek következménye, amit Olaszországban érzékelünk is, létrejött egy üzletág, úgymond a gazdaság egyik ága a bevándorlásra specializálódott. Nem csak mi érzékeljük ezt, hanem különböző kutatások is kimutatták ezt. Spekulálás kezdődött el azokkal a pénzekkel, amelyeket a bevándorlóknak szántak, és Igazából az embercsempészet jövedelmezőbbé vált, még a drogcsempészetnél is. Sajnálatosan, sajnálatos, hogy megpróbáltunk pozitívabbak lenni a javaslatoknál, de nagyon nehéz, mint említettem, a pénzt követni, és útját követni, hogy hova kerül. És mindazok, akik vissza szeretnének ezzel élni, javukra tudják fordítani a pénzeken. Az elnikentés tevőn keresztül megpróbáljuk az alapokat jobban szervezni, illetve jobban ellenőrizni azt, hogy a pénz hogyan kerül felhasználásra. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Korrel úgy betartotta az időt, Guillaume asszony. Guillaume asszony. Nagyon-nagyon rövid leszek. Két témára szeretnék visszatérni, amelyről hosszasan szó volt az imént. Sokat beszéltek a sürgőségi helyzetekről, a menedékjogi politika kapcsán, a sürgősségi válsághelyzetekben, a rugalmassági eszköz, nagyon fontos, hogy reagálni tudjon megfelelő módon ezekre a felmerülő sürgősségi helyzetekre, tehát megfelelő finanszírozás álljon rendelkezésre. Barbatály úr, ő mit gondol arról, hogy megfelelőek a finanszírozási eszközök, illetve elég rugalmas a rendszer, annak érdekében, hogy reagáljunk a krízis helyzetekre. A válságon túl meg szeretnénk kérdezni azt, hogy van-e minőségi utánkövetés a műveleteknek arról, hogy hogyan használják az alapokat. Illetve látjuk-e már most azt, hogy ezeknek a projekteknek milyen eh, minőségi hatása van. Tehát a rugalmasság és a másik kérdés pedig a minőség. Köszönöm, Szilvi. Kérlek, kapcsolt ki a mikrofont. Laurisztin asszony. Thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok az eladásokért, különösen a holland és a román gyakorlati tapasztalatok bemutatásáért. És annak is örülök, hogy az utolsó eladásban kulcsfontosságú téma merült fel az emberi erőforrások igényéről. Szakértők, pszichológusok, orvosok, szociális munkások vonatkozó igény. Most, hogy működik a hetedik program, tehát ami azt is jelenti, hogy azok a tagállamok, amelyek nem bírtak ilyen tapasztalattal eddig, és nincs megfelelő szakembergárdájuk sem valószínűleg, tudjanak szemetőek nézni ezzel a szakmai problémával. Önök szerint mi vannak körülbelül ezerre vagy tízzer menedékesre számítva mennyi volna a, a igény és annak költsége, hogy a orvosi, pszichológiai, szociális és egyéb munkaterületeken segítséget nyújtsanak, hogyan lehet biztosítani azt, hogy ezek a források rendelkezésre állnak azokban az új tagállamokban, ahol az új, ahol az új hullámok érkeznek. Köszönöm, Laurisztin asszony. Most visszatérünk az előadóinkhoz. Nagyon szigorú leszek az idővel. Mindenki két percet kap Próbálják meg, Molnár úr. Köszönöm szépen. Röviden akkor tényleg. Tény, hogy nem csak pénzügyi kérdésekkel kell szembenézzünk, hanem figyelembe kell vegyük az értékdimenziót is. Ám amikor a szolidaritásról beszélünk, akkor a pénzügyi téma nem kerülhető meg. Ezzel kapcsolatban én személy szerint úgy gondolom, hogyha egy méltányos megoldásban nem egy főre számolt fix összeget kéne kalkulálni mondjuk a visszatérítésben, hanem a támogatást százalékos részvételben kéne meghatározni a tényleges költségek arányában a tagállamban, mert amit a tagállam beruház úgymond ebbe, tehát a, a támogatás nyújtásban, a menekültek befogadásában nagyon széttartó számokat mutat tagállamokban. Úgyhogy ha általányt adunk, az nem tükrözni a tényleges helyzetet, százalékban talán jobb lenne végig gondolni. Aztán a holisztikus módszertan minden aspektusát magában kell foglalja a témának, és jól helyesen hangsúlyozzák, hogy a migránsok visszatérítése is ide tartozik, akiket nem tudnak, akik nem kapnak menekült jogot. Tehát a végrehajtásnak különféle vetületeit kell mérlegelni, és a tagállamok közötti szolidaritás intézkedések ezzel, ezzel is kell, hogy foglalkozzanak. Végül pedig általában a szolidaritás kapcsán ugye egyrészt van ennek egy pénzügyi vetülete, ám van egy operatív vetülete is, ami az utóbbit illeti, úgy gondolom, hogy a Frontex létrehozása és a közös műveletek, amelyeket a Frontex vezet, komoly hatást gyakorolnak. Ha megnézzük a, az Európai Asylum Support Office szakértőinek bevetését, ez 15 év ezzel nem létezett ez a forrás. Hát új területeken mozgunk, azok az ügynökségek, amelyek a szakértőket szervezik tagállamok között és hotspotok között koncentrálva, teljesen innovatív eleme az EU e által való válaszadásnak, és nagyon jó felhasználása az EU által adott támogatásnak. Köszönöm, és köszönöm, hogy tartotta a két percét. Kollár úr. Köszönöm. Elnök asszony. Köszönöm a kérdéseket. Én azt szeretném hangsúlyozni, Én ugye a holland helyzetet igyekeztem taglalni, más tagállamok helyzetét nem látom át ennyire, ám a számon kérhetőség kérdését illetően is, hogy elég szigorúak a szabályok. Nagyon sok ellenőrző szerv van, például az Európai Bizottság számviteli szakemberei, az Európai Számvevőszék. Szerintem elég szigorúan ellenőriznek magas sztenderdek alapján ezek a szervek. Ami a források mértékét illeti. Az alapok végrehajtását illetően a források mértéke adottság. Ezekre a döntést nem mi hozzuk, hanem más szinten ám ezekkel az adott összegekkel a lehető legnagyobb hatást kell elérnünk, ez a cél. A projektek minőségét illetően pedig azt hangsúlyoznám, most kezdtük csak az AMIF projektek végrehajtását, most indulnak ezek a projektek, Nagyon fontosak a helyszíni vizsgálatok, monitoring vizsgálatok, és a Monitoring Bizottság által ö, folytatott rendszeres értékelés is fontos eszköz. A korábbi szolid alapok kapcsán pedig azt tudom elmondani, hogy az Európai Bizottság is folytat egy értékelést a szolid alaputolsó három évét felmérve, ez novemberben indul ez a munka. Köszönöm, Koller úr, Barbatei úr. Köszönöm, elnök asszony. A konkrét válaszokat illetően a sürgőség intézkedések rugalmasságával kapcsolatban az a véleményem, hogy igen, az új rendszer megfelelő e tekintetben. az átlag intézkedést általában egy hónap alatt hagyják jóvá. Persze mondhatják, hogy ez is túl hosszú idő, ám valami kompromisszumot kell találni a gyorsaság, meg a, a prudens felhasználás, fenntartható módon való pénzfelhasználás céljai között. Tehát némi idő azért kell ahhoz, hogy, hogy jóvá hagyjanak egy, egy-egy projektet ezen egyenső szellemében. A sürgősségi intézkedések minőségét, illetően a megoldás az lehetne, ha a tagállam értékelné ezeket. Tehát nem csak a program keretei között, hanem a tagállam maga is kéne kezdeményezzen, és a saját szervei kéne az, a, egy alvállalkozó bevonásával, vagy egy más stakeholder bevonásával, mint az jelző, amely segítheti a tagállami szerveket ebben az el, er, szakmai értékelésben. Az orvosi ö, segítségnyújtást, illetően a bolgár tapasztalatok alapján ezer menedékesre vonatkozóan orvosokkal, ápolókkal beszélgetve a panaszaik alapján azt lehet mondani, hogy egy orvos, két-három ápoló talán elég lenne ezer, mert 24 órás ügyeletben elégséges lehetne. Ám azt is felvetették, hogy ugyanezért az összegért lehet, lehetne egy pszichológust is 24 órában biztosítani minden központban független attól, hogy hány ember fogad be. Ezek a megoldások persze nagyban függenek attól, milyen rendszerben szervezzék meg a központot, és a hatóságok hogyan szerződnek a helyi kórházakkal vagy orvosokkal. Bulgáriában ez elég jól működik. Minden befogadó központban vannak helyi szerződések, ott helyben orvosokkal, magánorvosokkal, kórházi alkalmazottakkal, amely helyettesíti be a személyzetet, tehát egy orvos, két-három ápoló, egy pszichológus, ezer migránsra számolva minimum szám lehetne. Köszönöm szépen, Berbetei úr, köszönöm mindannyiuknak, hogy eljöttek, beszámoltak tapasztalatainkról, és meglátásaikról nagyon hasznos és fontos volt. Ez ma délelőtt, tehát még egyszer köszönöm. Most pedig a következő napi rendi pontot kell felvezessük, ami szavazás, amit mindjárt elkezdünk. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek. Dear colleagues, Kedves kollégák! May I ask you to take your seats? Foglalnak kérem helyet. We... Please. We have a whole book to... Egy teljes könyvön kell végig szavazzuk magunkat. Kezdjük el tehát, legalábbis mielőbb. számítok a jó együttműködésükre. Elég nagy hegy áll előttünk szavazólista gyanánt. Ám legelőször is arra kell szavaznunk, hogy az alapjogi ügynökség igazgatói állásait kitöltse be. Múlt csütörtökön volt egy meghallgatás a három jelöltel, Oflaherty úr, van der Laan úr és Branskiris asszony voltak a jelöltek. A parlament és a tanács kell, hogy véleményt adjon, és preferencia rendszer, tehát preferencia sorrendet a jelöltekkel kapcsolatban. Most ezt a preferencia sorrendet kell a szavazás révén meghatároznunk. A következőképpen fogunk haladni. Elektronikus szavazás, titkos szavazással haladunk, tehát mindenkinek legyen itt a kártyája. Mindenkinek itt van a kártyája? Igen, nagyszerű. No akkor meghatározzuk az igazgatói posztra vonatkozó sorrendünket. Ezt az ügynökség igazgatói tanácsa megkapja majd, amely dönt végső soron a kinevezésről. Minden jelöltről szavaznunk kell, tehát a három jelöltről külön-külön csak a pozitív szavazatokat számláljuk, és több, lehet többre is szavazni. Tehát mindegyikre szavazunk külön-külön, csak az igen szavazat kerül számlálásra, ám nem csak egy emberre lehet, egy jelöltre lehet szavazniuk. Ezt követően a pozitív szavazatok alapján, amit kaptak, listára kerülnek a jelöltek sorrendben, aztán újra szavazzuk minden embert, tehát csak a végén jön ki, tehát nyilvánvalóan a sorrend. Ugyanabban a sorrendben haladunk, mint a meghallgatások során, tehát először Flerti úr, aztán van der Laan asszony, és aztán Brenskéris asszony. És aztán be, bejelentem a, a legvégén, a három szabadat legvégén a végeredményt, és ez lesz az a sorrend, amelyet beterjesztünk az elnökök értekezletének, akik aztán ezt az eredményt a FRA igazgatónácsával közlik. Kezdjük tehát a szavazást. Titkos, mint mondottam, és O'Flaherty úrral kezdjük. Megnyitom a szavazást. Flaherty úr tárgyában. The vote is closed. Lezárom. Vote is closed. Lezártam tehát. Na most, megnyitom a másik szavazást, a másodikat, van der Laan asszony nevére vonatkozóan. The vote is closed. Lezárom. Then I open most meg megnyitom a harmadik jelöltre, Benz Kéris asszonyra. The vote is closed. Lezárom. Kell egy kis idő, fél perc, és akkor kijön a végeredmény. Just one minute. Még egy perc és bejelenthetem a, a sorrendet. Before we go to the next. Mi volt a következő? Item on the agenda. So, Mrs. Van der Laan. Van der Laan asszony 32 szavazat, O'Flaherty úr 30 plusz szavazatot kapott, és Branszkéris asszony 9 plusz szavazatot. 32 Van der Laan, második a Flaherty 30, és Brenzkérész 9 a harmadik. Köszönöm, kollégák, most meg akkor megyünk tovább. Szavazzunk az alapvető jogok helyzete az Európai Unió című jelentés. Nem tudom, Ferrerre asszony szeretne valamit mondani a szavazás előtt, ha nem, akkor menjünk, haladjunk. Vagy igen? Eh, Köszönöm, nagyon röviden csak szeretném megköszönni mindenkinek az árnyék előadóknak a munkát, amelyet kifejtettek. Nagyon bonyolult jelentés volt ez, nagyban segítette munkámat az ő hozzájárulásuk, nagyon sok területeket kiterjedjem. És szerintem sikerült jól együtt működnünk és jó eredményt hoznunk. Köszönöm az árnyék eladóknak még egyszer. Köszönöm, Ferrara asszony. Tehát, először be kell jelentsek néhány korrekciót a szavazólistám, mert ezeket nem jelölték az anyagom. Tehát ha a 438-as elfogadása kerül, akkor 439-től 45-ig okafogyottá válnak a következők. Aztán hasonlóképpen, ha a 748 elfogadása kerül, akkor 7.49-től 7.59-ig okafogyottak lesznek. Hasonlóképpen, ha a 764-et elfogadjuk, akkor a 765-től 771-ig okafogyottak lesznek. Ha 773 elfogadás kerül, akkor 774-től 781-ig okafogyottak lesznek, és utolsó korrekció, ha a 784-et elfogadják, akkor 785-től 793-ig okafogyottak lesznek. Remélem a titkárság ezt jegyezte, és majd időben szólnak. Hogy jobb, hatékonyan menjünk, szerintem elejétől fogva elektronikusan szavazzunk. Sokkal gyorsabb és hatékonyabb. Így. Kérem tehát. E- így csináljuk. Első kompromisszum egyes, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Megyünk tovább. 173-as módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 174. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Kettes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 179. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Hármas kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Megnyitom. Vote is closed. Lezárom. It's adopted. Elfogadtuk. Megyünk tovább. 200 nem, nyelvi módosító, erről nem kell szavaznunk, úgyhogy akkor most a második rész szavazzunk, a 229-es. 229 második rész. Megnyitom.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 Négyes kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Uh, amendment 243. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor most jön 210. Megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom. Nem tudja követni. Még egyszer. 210. Wotzenberg asszony tollából. Megtalálták? Még mindig nyitva van a szavazás. Lezárom. Uh, it's a... Uh, Elfogadtuk. Így megyünk tovább. 273. Nem, bocsánat. 272-ről szavazunk először. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Most 273. Megnyitom. is... Lezárom. Elfogadtuk. 274, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 275, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 276. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 278, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 281, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Megnyitom. Vote is Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Megnyitom. Vote is Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum. Megnyitom. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 334. Megnyitom. 334. You find it? Megtalálták? Lezárom. Elvetettük. Öthetvenhét. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. hetvenöt. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 3.35. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 3.51. Megnyitom. lezárom. Elvetettük. 9-es kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. ...356 első része nincs benne a kompromisszumban, így külön kell szavaznunk róla. Verzsia, Szonyi és a többiek jegyzik, megnyitom rá a szavazást. Please vote. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. És most jutottunk a 285-öshöz. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 14-es kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 287. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 360-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 367. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 393. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Kérem szavazzanak. Most lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 324-es, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 323, a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 340, a szavazást megnyitom. Lezárom. Ezt elutasítottuk. Három tizenkilenc, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 363, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 369, a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 23-as kompromisszum következik, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es kompromisszum, a szavazást megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. 4.36. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 4.51-es módosító. A szavazást megnyitom. lezárom. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 348-as módosító. nyolc a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum, a szavazást megnyitom. lezárom. Elfogadtuk. 500-as módosító, a szavazást megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. 347-es módosító, a szavazást megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 509-es módosító. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 510-es módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 5.11-es módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 508-as módosító, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 20-as kompromisszum, a szavazást megnyitom. Kérem szavazzanak, kollégák! Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 520-as módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 524-es módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 5.26-os. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 5.27. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 5.28-as. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 5.32, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 5.33, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 476. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 550. A szavazást megnyitom. Lezárom. Kérem szavazzanak. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 551-es. A szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 50, 559-es, a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 560, a szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 562. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 564. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 801-es módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 805-ös módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 806-os a szavazást megnyitom. Lezárom. It's adopted. Compromise 17. 17-es eh, kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 579. A szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 581-es. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 582-es, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 585-ös módosító, a szavazást megnyitom. Kérem kollégák szavazzanak, a szavazást lezártam elfogadtuk. 600-as módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 603-as módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 605-ös, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 606-os. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 608-as. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 6.12, a szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 37-es kompromisszum, a szavazást megnyitom. 37-es kompromisszum a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 26-os kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 27-es kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 625-ös, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 630-as a szavazást megnyitom. Ez okafogyottá vált, elnézést. Akkor a 626-os következik, a szavazást megnyitom a 626-osról. Lezárom. Elutasítva. 628-as módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor most 648, a szavazást megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 681-es módosító, a szavazást megnyitom. Megtalálták ezt a módosítót? Oké. Okay. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 683-as módosító, a szavazást megnyitom. Elnézést, mondja az elnök. Ez most már benne van a kompromisszumban. Ez azt jelenti, hogy nem kell erről szavaznunk. Rendben. Ez a 37-es ben volt benne. 687-es módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 691-es, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 694-es módosító, a szavazást megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 28-as kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 713-as módosító következik, a szavazást megnyitom. Kérem szavazzanak, lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 714-es módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 715-ös módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 720-as módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Kérem szavazzanak, kérem szavazzanak. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 700 Volt az 84-es, a szavazást megnyitom. Kérem. A szavazás lezárom, elfogadtuk. 721-es ezt ne, erről nem szavazunk. A 29-es kompromisszum következik. A szavazást megnyitom a 29-es kompromisszumról. Lezártam. Elfogadtuk. 729-es módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. elutasítva. 730-as, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 7.31-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 7.32. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 7.33. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 7.40-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 489-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 495, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 496-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Kérek mindenkit, hogy szavazzon. Lezárom a szavazást elfogadva. 30-as kompromisszum, itt részenkénti szavazás van, a GUA kérsz. Első rész, megnyitom az első részről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 31-es kompromisszum, részenkénti szavazás két részben. Első rész, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Második részt, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 32-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 33-as kompromisszumról, elfogadva. 34-es kompromisszum, megnyitom a szavazást a 34-esről, lezárom a szavazást, elfogadva. 35-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 36-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 38-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 835-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 844-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 848-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 377-es. Megnyitom a szavazást. Kérek mindenkit, hogy szavazzon, lezárom a szavazást. Elutasítva. 483-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 40-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 871-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 872-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 874-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 8, illetve 41-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást a 41-es kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 854-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 42-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Kérek mindenkit szavazzon. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 889-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 821-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 734 es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 39-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 908-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 379-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ha egyetértenek, akkor az 1, 5, 7, 46-osig, 48-tól 51-ig, 53-tól 71-ig együtt szavazhatunk. Blogban szavazunk ezekről a módosítókról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes és hármas módosítók azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 47-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 52-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Preambulum bekezdések. 72-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 73-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 74-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 43-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 82-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 83-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 84-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 85-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 86-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 87-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 88-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 89-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 90-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 92-es társító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 93-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 95-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 44-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 105-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 106-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva 107-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 45-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 119-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 120-as módosító. Megnyitom a szavazást. Kérek mindenkit, hogy szavazzon. Lezárom a szavazást. Elfogadva 121-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 125-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 124-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 123-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 127-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 128-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 129-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 130-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 131-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 132-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 46-os kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 47-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. Megyünk tovább. 140-es. Megnyitom. Closed. Bezárom. Elfogadtuk. 141. Megnyitom. Kérem szavazanak, gyorsabban kollégák. Lezárom. Elfogadtuk. Százharminckilenc. Nem. Száznegyvenkettő. Megnyitom. három. Adaptív. Elfogadtuk. 48-as kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 147. Megnyitom. Closed. Lezárom. Lezárom. Elfogadtuk. 147 megnyitom. 48, bocsánat, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 149, megnyitom. Please. Close the vote. Lezárom elfogadtuk. 150 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 151. Megnyitom. Close the vote. Lezárom. Elfogadtuk. 152. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 153. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 154. 154 megnyitom. Különféle szavazólisták forognak itt, úgy látszik, kollégák. Kérem, szavazzunk! 154. please. Kérem. Nyomják meg a gombot. Zárom. Elfogadtuk. 155. Megnyitom. Can be faster. Lehet gyorsabban egy kicsit. De akkor, nem, akkor lemaradnak. Nyomják meg ezt a gombot. Lezárom. Elvetettük. 156. Elfog, el, elfogadtuk, bocs, bocs, bocs. 156. 156. Lezárom. Elfogadtuk. 157. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 158. Megnyitom. Zárom. A legtöbben nem szavaznak időben. Elfogadtuk. 159. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 160. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 161. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 162. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 163. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 164 megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 165. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. Az AFKO bizottság véleményével kell. A legtöbben van lefedett, most a 11-es bekezdésről szavazunk csak. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 12-es bekezdés. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. A FEM bizottság véleménye, csak a C preambulum, megnyitom. Zárom elfogadtuk. Dénes preambulumpon, megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. F. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. Gábor preambulum pont. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. Hedvig preambulum pont. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. Imre. Lehetne kézzel a többit, szakbizottságét? Ha számolni kell, akkor nehezebb lesz. Szerintem gyorsan mentünk eléggé eddig. Nem tudom, mit, hogy mentünk volna kártya nélkül, de hát I, mint Imre, megnyitom, zárom, lezártam, elfogadtuk. László preambulum pont, megnyitom, zárom, elfogadtuk. Olga preambulum pont, megnyitom, zárom. Elfogadtuk. Hármas bekezdés. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. Hatos bekezdés. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 11-es bekezdés. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 14-es. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 15. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 19. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 22. Nyitom. Zárom. Átment. 23. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 24. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 27. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 29. Megnyitom. Bezárom. Elfogadtuk. 30. Zárom. Elfogadtuk. A petíciós szakbizottság véleménye C preambulumpot megnyitom. Zárom. Átment elemér preambulumpont. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk Ferenc preambulumpont. Megnyitom. Zárom átment Hedvig, zárom, elfogadtuk, János pont, preambulum pont, megnyitom, zárom, átment, Mária, preambulum pont, megnyitom. Zárom. Átment. Nóra preambulum pont. Megnyitom. Zárom. Átment. Négyes bekezdés. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. Hatos bekezdés. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. Kilences. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. Tizenegy. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 17. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 21. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 23. Megnyitom. Zárom. Átment. 24. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 25. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 26. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 27. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 29. Zárom. Elvetettük. 31. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk, és most a végszavazáshoz jutottunk el. Megnyitom. Zárom. 32 mellette, 25 ellene egy tartózkodással. Gratulálok a jelentéstevőnek. Köszönöm kollégák a megértésüket, együttműködésüket, délután találkozunk. Kellemes ebédet!